a témát megszólítani a politikai párbeszéd keretében Kínával. Köszönöm. Thank you, Commissioner. I received six motions. Köszönöm, biztos úr. Hat módosítást kaptam, a vitát lezártuk, és a szavazás pedig a viták után lesz. A következő napirendi pontunk Burma. Választások tartása és Aung San Suu Kyi ellenzéki vezető szabadon bocsátása. Az első hozzászól a listámon, de Kaiser asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Időnként jó híreket kapunk, még a sürgős témák között is. Szeretném, hogyha mindenki emlékezne rá, hogy milyen, mennyire összeszorult a torkunk, amikor megláttuk a televízióban, hogy Aung San Suu Kyi-t szabadon engedték igen, figyelemre méltó hölgyről van szó, aki az 1990-es első Szaharov díjat kapta meg tőlünk, és 20 vagy 21 éves börtönbüntetésből eddig 15 évet tart, töltött a börtönben. Igen, kemény körülmények vannak Burmában, és közben ő szabad maradt, és továbbra is ellenállt. Ez egészen rendkívüli dolog. De ez az esemény nem szabad, hogy elfeleltesse velünk, hogy igen, ingatag még az ő szabadon bocsátása, hiszen már egyszer szabadon bocsátották, de azután házi őrizetben tartották. A burmai választások csak a demokrácia megcsúfolását jelentették, és a választások után megszavaztak törvényeket azért, hogy megzabolázzák a szólásszabadságot, és nem engedték meg, hogy ellenzékiek szavazzanak. Még mindig 22 ezer lelkismereti fogvatartott van Burmában, és ez a legszörnyűbb diktatúrák egyike a világon. Kérjük a burmai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletbe a gyülekezési jogot, a szólásszabadságot, és engedjék szabadon a politikai foglyokat. Bízunk ebben az igen figyelemre méltó asszonyban, és várjuk őt az Európai Parlamentben, vagy mi megyünk oda, az, mert nem tudta átvenni a diát, és ő tartja fenn ebben a sokat szenvedett országban a szabadságot. Köszönöm. Sáke, Sáke asszony november 13-án a nemzeti választások után szabadon engedték Aung San Suu Kyi-t, aki 15 évet az elmúlt időszakból a 21 éves ítéletből börtönben töltött. Amikor kiléptem, akkor jöttem rá, hogy egy kis börtönből egy nagy börtönbe léptem be, és ezt Iránnak hívják, mondta egy másik személyiség. Nem szabad, hogy az emberek a gondolati szabadságtól megfosztva éljenek. A burmaiak aggódnak Aung San Suu Kyi hogy léte miatt, és követeljük, hogy az összes állampolgárnak biztosítsák a szabadságot a 2008, 2008-as alkotmány nem teszi lehetővé ezeket a szabadságjogokat a hunta rendelkezése nyomán. Ő demokráciát szeretne, de minden országnak gondoskodnia kell a saját állampolgai jólétéről. Itt nem csak arról van szó, hogy egy ember egy szavazat, hanem tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat és a jogállamiságot. Bélen úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindazok, akiknek olyan illúzióik voltak, hogy a burmai választások novemberben megfelelő módon zajlottak, azoknak nincs igazuk, egy fárszról van szó, és mindenki csalódott nem kerültünk közelebb a demokráciához ebben az országban. Hangszki asszonyt ugyan felszabadították a házi őrizet alól, de több mint 2000 politikai fogvatartott van még ebben az országban, akiket nem szabadítottak ki. Néhány napja kaptuk azt az információt, hogy a katonai junta Burmában Kilenc lapot blokkol, tehát a média szabadság nem valósult meg. Most Kínát kell felszólítanunk arra, hogy lépjen fel a katonai junta ellen. Buzek úrnak köszönetet szeretnék mondani, hogy meghívtam Szuki asszonyt a Szaharov díj átadására. Köszönöm szépen, Bílen úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Hangsan Szukiról készült eh, képek, a burmai jelenzek vezeté, vezetőjének képei megmaradtak emlékezetünkben, miután eh, kiengedték házi, házi őzőrizetelől. Nem tört meg az éveken át tartó izoláció miatt, és nem hagy kétséget afelől, hogy továbbra is ki fog állni a demokrácia mellett. Minden egyes lépés a demokratizáció és a nagyon nehéz emberjogi helyzet kapcsán üdvözlendőek. Nem gondolom, hogy ez egy egyszerű út lesz. Az alkotmány, amelyet a nem szabad választások után érvénybe léptetnek, az elnököt a törvény felé teszi, és korábbi emberjogi sértéseket hagy büntetlenül. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ezt feltétlenül kritikával kell érint, illetnie. Ugyanúgy, ahogy fel kell szólalnia a nemzeti kisebbségek elleni diszkrimináció miatt is. A gyermekeket nagyon gyakran gyermekkatonákként rekrutálták Burmában. Erőfeszítéseinket intenzívebbé kell tenni azért, hogy megnyerhessünk olyan országokat, mint Kínát és Indiát, amelyek befolyással lehetnek a burmai kormányra, és ezt a befolyást a burmai nép érdekeinek megfelelően tudják gyakorolni az ASEAN országok keretében tett meg, meg feltételeknek, illetve elvárásaiknak eleget kell, hogy teljenek. Ezeknek az országoknak, amennyiben rendszeres emberjogi sértésekre kerül sor, fel kell, hogy lépjenek. Köszönöm szépen, Taváres úr másfél percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A választásokat félelemkeltéssel indultak, és nem tudtak semmiféle megfelelő polgári feltételeket biztosítani. Nagyon sokan elmenekültek Tajföldre, ahol az a feszély áll fel, hogy fegyveres konfliktussá fajulnak a dolgok emlékeznünk kell arra is, hogy Aung San Suu Kyi-nak a kiszabadítása reményel töltötte el az embereket. Ez az nagyszerű asszony a Szaharov díjra is úgy fülezett ki, hogy talán még átveheti. De sajnálatos módon itt nem csak az ő szabadságáról, hanem az egész népszabadságáról van szó. Egy félelmet keltő klíma jött létre. Egyszerűen nem csökkenthetjük a figyelmünket, nagyon oda kell figyelni, és hangsúlyozni kell, hogy nem fogjuk ezt figyelmen kívül hagyni. Mindenképpen el kell mondani a következőt. Vannak tagállamok, amelyek na, sokkal koherensebben kellene, hogy odafigyeljenek ez, erre a kérdésre, mert amikor tárgyalások folynak Burmával, például a Total olajvállalat is dolgozik Burmában, és üzleteket kötnek a hontával. Mindez nem segít a helyzetnek a megváltoztatásában. Továbbra is kell az uniónak küzdeni ezeknek az gondolatokért. Köszönöm. Elnök asszony, Endikine kolléganő nevében is nagyon örülök annak, hogy a Hansuks King a Szaharov de még több mint 2000 további politikai fogvatartott van szörnyűséges börtönökben, akiket a burmai katonai diktatúra tart fogva. Mint korábban elhangzott, az egész ország egy nagy börtönben ül. Éppen ezért nagyon kritikusaknak és óva vigyázatosaknak kell lennünk a manipulált választások vajon a kormány igazi arcát mutatták-e? Minden eszközöt, eszközt be kell vetnünk annak érdekében, hogy változás következzen be. Ez a változás tűzpróbája lehet annak a folyamatnak, amely segítségével ahhoz ragaszkodunk, hogy decemberben eljöhessen a Szaharov díj kitüntetetje a diátadásra, és 20 év börtönbüntetés után szabadon térhessen vissza országába. Csak ebben az esetben reménykedhetünk abban, hogy valami változik, egy olyan országban, amely évtizedek óta szenved egy korrupt szocialista diktatúra miatt. Köszönöm szépen a frakciók nevében. Préda úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. Ansang Sukinak az, az ellenzék vezetőjének kiszabadítása ilyen sok év múltán és háziőrizetbe kerülése is már eredmény. Szeretném azt a reményemet kifejezni, hogy az ő kiszabadítása előbb-utóbb a több mint 2000 politikai fogoly kiszabadítását is eredményezi majd mert egyszerűen most csak kozmetikázásról van szó. Azt is el kell mondani, hogy nagyon szeretnék támogatást kérni Ansang Suki számára, hogy a, a pártját újra tudja építeni, amit e, e, idén e, májusban e, törvényellenesen feloszlattak. Ez egy óriási nagy munka, és nemzetközi nyomást tovább kell gyakorolni, mert a katonai hunta nem a demokratizmus útjára lépett, hanem ellenkezőleg a közelmúltban is se nem lehetnek az emberek szabadok, se ezért továbbra is oda kell figyelnünk erre az országra. For one minute. SD frakció nevében, Martin úr, olvastam a tanács nyilatkozatát, Barozó úr nyilatkozatát és a sajátunkat, és mindenki üdvözölte az ellenzéki vezető szabadon bocsátását, ugyanakkor elítélték azt, hogy egyéb intézkedéseket hoztak ellene. Ezek a választások lehettek, jelentettek volna nyitást Burmában. Ha megnézzük a huntát, hogyha arra, ha elítélhetnénk és arra kényszeríthetnénk, hogy tartsa tiszteletben a szabadságjogokat, és valóban úgy lépjen, ahogy nyilatkozik, és hogyha az új kormány az emberi jogokat, az alapvető jogokat elkezdeni javítani az országban, és szociális és egyéb körülményeket is javítaná a lakosság számára, akkor talán a mi intézményeink elkezdhetnének tárgyalni a burmai rezsimmel, és az országnak is jobb jövője lenne. Köszönöm. Sajnos Öland asszony nincs jelen, úgyhogy azonnal átadom a szót Csarnecki úrnak, aki az ECR frakció nevében szól egy percben. Köszönöm szépen. A következő a helyzet. A kormány egy nagyon ismert személyiséget szabadított ki a börtönből. Úgy tűnik, mintha tiszteletben tartanák az emberi jogokat, de a színfalak mögött nincsen semmi, nincsenek konkrét, tényleges változások. Politikai színházról van szó. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a hölgyet szabadlábra bocsátották, de nagyon sok tragédia, tragédia bújik meg a színfalak mögött. Továbbra is aktuális probléma marad a politikai foglyok szabadon bocsátása. Azt gondolom, hogy Aung San Suu Kyi asszony szabadon bocsátásának üzenete nagyon fontos. Ez az üzenet egész Ázsiára kiterjed. Az emberjogi aktivisták Kínában Aung San Suu Kyi-ra hivatkoznak, és ezt nem szabad megfeledkezni. Köszönöm. Először Kutas úrnak adom meg a szót a spontán felszólalások keretében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez év februárjától a parlament követelte Aung San Suu Kyi szabadonbocsátását, aki először 90-ben lett letartóztatva. Az azt reméltük, hogy megfelelő irányban történik most lépés, de ezt a helyzetet még mindig nem tekinthetjük úgy, hogy az emberi jogok kérdése rendeződött Burmában, hiszen még mindig nagyon sok aktivista van börtönben. A béke fenntartása, ezen értékek, közös értékek fenntartása, az emberi jogok, az emberi méltóság tiszteletbe tartása azt jelenti, hogy az EU-nak nem csak az EU-n belül kell a saját értékeit terjeszteni, hanem azon kívül is. Éppen ezért szolidaritási üzenetet küldtünk a burmai állampolgároknak, akiket elnyom kormányuk, és nem tartja tiszteletben legfontosabb jogaikat. Tarabella úr a következő hozzászóló. Elnök asszony, köszönöm. November 7-én voltak 20 éve az első választások Burmában, és nagyon örültünk, hogy végre egy folyamat elindult. Ma viszont ismét kénytelenek vagyunk elítélni ezt az országot, ahol nincsenek emberi jogok és szólásszabadság. A választások választástárgyai a szavazás, és az ellenzéki pártok nem tudnak szóhoz jutni, nem tudják szabadon véleményüket elmondani, és az egész lakosságot szabadon képviselni. Burma, Burma nem szabad ország, hosszú évek óta a katonai hunta kezében van, és itt az idő, hogy igazi demokratikus választásokat szervezzenek. Aung San Suu Kyi szabadon bocsátása megfelelő irányba való gesztus, ezt üdvözölnünk kell, jó lenne, hogyha más gesztus, hasonló gesztust is tapasztalhatnánk, figyelembe véve a politikai foglyok nagy számát. Köszönöm, Szevasztres úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelen pillanatban mindannyian üdvözöljük Aung San Suu Kyi szabadon bocsátását. Mindannyian előttünk van a kép, amikor a tömeg üdvözli a szabadonbocsátást. Nagyon jó, ez nagy a lelkesedés, az ünnepségek sorozatát látok, de ezen túl kell még messzebbre kell menni, mert a mi partnerünk a katonai hunta. Aung San Suu Kyi szabadon bocsátása vajon egyszerűen egy elszigetelt lépés, vagy pedig olyan szabadonbocsátás, amely az összes többi ellenzékére, politikai ellenzékére érvényes lesz. Üdvözöljük Aung San Suu Kyi-t és szabadon bocsátását, de erősködünk el azon, hogy az összes többi politikai ellenzékit szabadon engedjék. Következő hozzá szóló Szilvesztri úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, még mindig emlékszünk azokra az időkre, amikor Lechvalászát szabadlábra bocsátották, illetve Nelson Mandela elhagyhatta a börtönt. Ezek a kiszabadítások reményt adnak reményt egy szabad világ iránt, hogy megvalósulhat egy olyan világ, ahol nem létezik elnyomás, illetve ahol a kormányok tenni szeretnének. Ansan Suki kiszabadítása nagy kihívás a számunkra is. A nemzetközi együttműködés nélkül erre nem lett volna lehetőség. Még jól emlékszem arra, amikor a kommunizmus alatt a szabad világ kormányfői ellátogattak a keleti blokkba. Létezett mindig egy hivatalos része a látogás, látogatásnak, de informális módon is felbeszédet eh, folytattak Lech Valesztával, és biztosították őt támogatásukról. Nagyon örülök annak, hogy Eston asszony hamarosan Burmába látogat, és szeretne találkozni Aung San Suu Kyi-val. Azt is remélem, hogy európai delegáció látogathat el um, Burmába, illetve Aung San Suu Kyi eljön az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök asszony, mindenkihez hasonlóan én is tisztelegni szeretnék Aung San Suu Kyi asszony előtt, akinek a szabad, aki most kapta vissza a szabadságát. Nobel-díjat, Szaharov díjat is kapott, és a jobb reménybe vetett hitet testesíti meg. Egy, az országnak a népe ugyanezt megérdemli. Alapvetően fontos, hogy Kyi asszony egyelőre korlátozott a szólásszabadságában és mozgásszabadságában. Nagyon fontos, hogy minden további politikai foglyot is ki szabadlábra helyezzenek. Több mint kétezren vannak, ahogy Poszert úr és mások is említették. Ez lehetővé teszi, hogy egy szavahihető átmeneti rendszer alakuljon ki. Burma Mia már a választások óta nem felel meg a nemzetközi mércének a, az ellenzéki pártok sem kaptak mozgásteret. Ezzel együtt a civil szervezet valamennyire megszervezhette magát. Elismerjük, hogy a bizonyos ellenzéki pártoknak az a döntése, hogy nem vesznek részt, befolyásolta ugyanakkor másik pártokat, etnikai pártokat is, amelyek részt vettek a választásokban. Itt ez a választások önmagukban nem tesznek egy országot demokratikussá, ugyanakkor lehetőséget kívánna, kínálnak az új kezdéshez és egy bizonyos szintű pluralizmust vezetnek be a rendszerbe amennyiben a választások egy pozitív folyamatnak az elejét jelzik, akkor ennek örülnünk kell. Többször is elmondtuk már, hogy az Európai Unió mindenképpen szeretne a kormányal tárgyalni azért, hogy a választásokkal egy új pozitív fázis kezdődhessen az ország történelmében. Most nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az új parlament mennyire szavahihető, és, illetve és a kormány mennyire fogja az az ígéreteit teljesíteni a társadalomnak. Az alapvető szabadságjogok, emberi jogokat mindenképpen biztosítani kell, és fontos, hogy az állampolgárok gazdasági, szociális helyzete is javuljon. Az országban az emberi jogi helyzet egy párbeszédet követel minden érdekelt részvételével az ilyen párbeszéd egy hosszú átmeneti rendszer eh, keresztül valósulhat meg, és a politikai eh, rendszernek a jogállamiságra kell támaszkodnia, biztosítani kell az alapvető szabadságjogokat. Az Európai Unió már több alkalommal elmondta, hogy egy ilyen folyamatot hajlandó támogatni. Addig is minden lehetőséget fel kell használnunk, a párbeszédet, kötelezettségvállalást, az e-, ENSZ-nek a csatornáit, és nem csak korlátozásokat, hanem meggyőzéssel is kell élnünk, hogy az új kormány javítson a jelenlegi helyzeten. A, az emberi jogi kérdések a programunknak mindig is részét képezték. Fontos a polgári szervezetekkel a kormány közigazgatásban is átme, végbe menjenek a változások. A milleniumi célkitűzések alapján is fontos a párbeszédet folytatni, és a továbbiakban is ez marad a politikánk sarköve. Hét nyitványt kaptam az állásfoglalásra, a vitát lezártuk, és most pedig szavazni fogunk. És most valóban a szavazáshoz érkeztünk. Az első